munkavállalók előtt álló korlátozások vonatkozásában tekintettel a munkaerőpiaci helyzetükre. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom, és a következő napi rendi pontra térnénk át, ez a bizottsági nyilatkozat, a klónozott állatokból származó élelmiszeripari termékek az láncban, Dali biztos úr szó. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! Örülök annak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy vázoljam, hol tart az Európai Bizottság abban a kényes kérdésben, amely az állat klónozás, hazonállat klónozás témájában felmerült. Először is hangsúlyoznom kell, hogy nincs arra bizonyíték, semmilyen élelmiszerbiztonsági agályra nincsen bizonyíték, tehát nem bizonyítható, hogy bármilyen kárral járna az ilyen jellegű termék, ugyanakkor tovább meggondolást igényel a klónozás engedélyezése. Az ilyen aggályok azonban egyre csökkennek, ahogy a technológia javul és finomodik. Természetesen van egy etikai vetülete is ennek a vitának, amely kívül áll az Európai Unió jogalkotási hatáskörén. Az általános vitában felmerült kérdések, például az, hogy a, vajon a, hogy a fogyasztók értesülhetnek-e a termelési eljárásoktól, illetve hogy milyen intézkedések születnek, ezekkel kell foglalkoznunk. A legfontosabb kérdés az Európai Bizottság szempontjából, hogy értékeljük, mennyire van szükség erre, milyen arányossági ö, ö, szabályok kell, hogy érvényesüljenek a klónozási technikák és a klónozott állatokból készült termékek forgalmazása terén. Persze jól tudom, hogy a parlament milyen álláspontot képvisel a klónozási technológiák élelmiszeripari alkalmazását illetően Európában tisztelt képviselők. Önök azt szeretnék, hogyha a, kiterjesztenék ezt a, a vonatkozó tilalmat a klónozott állatok leszármazottaira is. A bizottság úgy véli, hogy a klónozott állatokból származó termékeket nem lehet piacra engedni bizonyos prioritások hiányában, és új szabályozásra van szükség. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a klónozott állatok által kínált előnyök nem feltétlenül teszik szükségesé ezek forgalmazását. Ugyanakkor ezen állatok leszármazottai már nem különböztethetek meg a természetes módon született állatoktól. Ilyenért ezt figyelembe kell venni a bizottság által beteresztett minden javaslatban. Az Európai Bizottság belátja, hogy az új élelmiszerekre vonatkozó szabályozás nem a megfelelő jogi keret arra, hogy a klónozási kérdés minden vetületét kezelje. Különösen a nem élelmiszeripari jellegű termékek tekintetében ezek nem szabályozhatóak az új élelmiszeripari szabályozással. Ezekre nem terjed ki az élelmiszerekre vonatkozó szabályozás. Mint önök is tudják, jelenleg készül egy olyan jelentés, mely kiterjed az élelmiszeripar, élelmiszeri célú klónozás minden aspektusára. Ez a tanulmány novemberre készül el. Ez, hogy vélem, fontos alapja lehet a további intézményközi vitának ebben a témában. Várom a vita folytatását, az eszmese folytatását a tanácsal és a parlamenttel, annak érdekében, hogy sikeres megállapodásra jussunk. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig a frakciók részéről, néppárt részéről három perc Ayuso asszony. Gracias también, señor comisario. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönjük, hogy a klónozott állatokból származó termékek az élelmiszerláncban témában tájékoztatott minket. A parlament és a bizottság úgy tűnik, hogy egyetért, hogy az új típusú élelmiszerekkel kapcsolatos jogi szabályzás nem megfelelő hely ennek a szabályzására. Kicsit más a hatásköre ennek a területnek. olyan tudjuk, hogy a klónozott állatok, legalábbis a tudományos szakértők ezt mondják, és a belőlük származó termékek teljesen biztonságosak, megfelelnek minden élelmiszerbiztonsági előírásnak. Van azonban egy probléma a következő. Lehetetlen megkülönböztetni a klónozott állatokból származó húst és a nem klónozott állatokból származó húst. Így aztán a visszakövethetőség és a címkézés alapvető fontosságú a fogyasztók számára. Joguk, hogy tudják, fontos, hogy tudják, hogy az általuk fogyasztott hús klónozott állatból származik, vagy sem pontosan azoknál az okoknál fogva, amit ön említett, mert néhány fogyasztó úgy dönthet, hogy klónozott állatokból származó termékeket nem fogyaszt. Lenne egy kérdésem. Valószínűleg be fogják tiltani Európában a klónozott állatokból származó termékeket az élelmiszerláncban. Tehát, hogyha a tenyésztőknek nem engedjük meg, hogy a klónozás technikáját használják, amely egy jó hús előállítási technika, és amely hasznos lehetne a tenyésztők számára, hiszen a klónozott állatok pozitív vonal tulajdonságokkal is rendelkezhetnek, tehát ha ezt betiltjuk, akkor problémák fognak felmerülni. Ha betiltjuk ennek a technológiának az alkalmazását, akkor hátrányos helyzetbe kerülünk a versenypiacon. Ha megtiltjuk azt, hogy klónállatokból származó húsok az európai piacra bekerülhessenek, ez is nagyon problémás. Nem tudom, hogy hogy től, tilthatnánk ezt meg, más országok nem fogják ezt megengedni. Tehát megint egy abszurd szituációnak leszünk tanulni, ahol a mi tenyésztőink, termelőink nem alkalmazhatják az új technológiát, de ennek ellenére a fogyasztóink még mindig ilyen klónozott állatokból származó húsárukat fogyasztanak, hiszen az Európai Unió területén kívülről érkeznek. Tehát akkor miért tegyük ezt meg? akkor miért <clears throat> tiltsuk meg a tenyésztőknek, hogy használják a klónozás technológiáját állattenyésztésre, hogyha úgy sem tudjuk megakadályozni a termékek felbukkanását. Köszönöm. Köszönöm a Jusszó asszony, a Szociális Demokrata frakció nevében két percben Kapulos úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák, Köszönjük szépen a, mindazt az információt, amit szolgáltatott számunkra ma. Az új technológiai vívmányok aggályokat szülnek a fogyasztók körében általában, és ide tartozik a klónozott állatok kérdése is. Nagyon érdekes vitát folytattunk erről is, és mindig is elemeztük az elképzeléseket erről a kérdésről. Úgy tűnik számunkra, hogy a klónozás jó módszernek tűnik az állatok tenyésztése céljából. Már megvitattuk ezeket a parlamenten belül is. Az Egyesült Királyságban az idén nyáron felmérést végeztek a közvélemény körében, és úgy tűnik, hogy különbség van a az angol tudósok, illetve a nemzetközi tudósok vélemények között. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy csak a szarvasmarhából és a sertésből származott klónozott állatokat kell betiltani. Úgyhogy a tudósok közössége arra a következtetésre jutott, hogy semmi különbség nincs a klónozott állatokból származott hús és tejtermékek, illetve a hagyományosan tenyésztett állatok húsa és teje között. Úgyhogy pillanatnyira még nincsenek átfogó tanulmányok, az egész életciklusra vonatkozó adatok az állatokból, úgyhogy nem vonhatunk le következtetéseket ebből. Ugyanakkor olyan vitát kell lefolytatnunk, amely az eddigi tudományos eredményeken alapul, hogy aztán ezek alapján lehessen dönteni. Úgyhogy biztos úr, nagyon köszönöm, és nagy vállalkozásra tekintünk a jelentése elé azzal kapcsolatban, hogy jobban megítélhessük a klónozott állatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kapolosszantos úr. Most pedig Lion úr következik az ALDE nevében. Uh, thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Tisztelt képviselőtársaim, úgy vélem fontos, ahogy már mások is rámutattak erre, meg, meg a biztos úr is, hogy ne legyen kockázat, ne kockáztassuk semmivel a, az emberi égészséget, a klónozott állatok leszármazottai révén sem. Hangsúlyozom a, a leszármazott állattak ügyét, és nem annyira a klonzolt állatok ügyét. Mondom, mert a kettő különálló szerintem. Ma este, és tegnap, amikor találkoztunk, biztos úr, beszéltem erről, arról beszéltem, hogy választok a skót farmerek, skót gazdák azzal a problémával küzdködnek, hogy a lehető legjobb genetikai hátterű állatokat igyekeznek beszerezni, és Amerikában tenyésztett állatokat is vásároltak, amelyekben volt, mint kiderült, a, a, a családfájukban úgymond volt klónozott apa vagy anya állat. Ezek az állatok, ezek az állatok teljesen normálisan viselkedtek a farmon, tehát nem is tudták sokáig a gazdák, hogy, hogy klónozott állat leszármazottját tartják. És eb, az, ennek az állatnak egy-egy leszármazottja, egy-egy tenyészál akár 200 ezer fontba is kerülhet. Most a, az adott marhából vagy tehénből származott tej értékesítése azonban problémát jelentett, mert a brit értelmezése, a jelenlegi szabályozás brit értelmezése szerint a klónozott állatból származó, illetve a klónozott állat leszármazottából származó terméket nem lehet piacra bocsájtani. Nagy-Britanniában. Így módon ezek az állatok értéktelenek váltak, ha csak át nem megyünk, egy másik tagállamba át nem viszik őket, ahol másképpen értelmezik ezeket a szabályokat, és ott beléphetnek az állatok, vagy a, a, az élelmiszerláncba, ahogy teszik ezt az isült Államokban is. Ez a gond, tehát hogy nincs konzisztencia a tagállamok jogértelmezésében. És ez a fogyasztókat is, fogyasztók érdekeit is érti, meg persze a gazdák érdekeit is. Úgy vélem tehát hogy a parlament álláspontját illetően a, a ronzott államok, állatok leszármazottaiból származó termékeket nem szabad kitiltanunk a rendszerből. Szerintem ez túlzás volna, el kell fogadjuk azt, hogy a tudományos bizonyítékok alapján bemutat, bizonyítható, hogy nincs különbség a klónozott állat leszármazotta, meg bármilyen más állat leszármazottak között semmilyen tekintetben sem, élelmiszer biztonsági szempontból sem. Azt hiszem, hogy olyan kompromisszumot kell találnunk, amely biztosítja azt, hogy kizárjuk az érzelmeket ebből a kérdésből, és ténylegesen a ö, fogyasztók érdekeit szolgáljuk. Köszönöm. Most pedig Stas úr szó. Eh, Köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák! Ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatban nagyon érdekesen szólt hozzá, de nagyon meglepett engem, hogy a nyár eseményeiről semmit sem szólt, hiszen pontosan a skóciai események miatt van napirenden ez a vita, ahol tehenek és bikák születtek olyan embriókból állították elő őket, amelyek az Egyesült Államokból származtak, és bizonyítékok vannak rá, hogy legalább egy állat belekerült az élelmiszerláncolatba. Úgy tűnik, hogy Belgiumban is megtörtént ez, és nem szólt erről semmit, pedig szerettem volna ezt hallani. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ön is mondta, hogy az egyik probléma az, hogy a fogyasztónak igen is van joga, hogy tudja, hogy honnan érkezik az asztalukra az étel. Az én választóim ezt nem tudták. Nem tudták, hogy ezek az állatok egy klónozott embrióból származó állatból származtak, úgyhogy Ennek az ügynek voltak következményei az új típusú élelmiszerekkel kapcsolatban. Katika Leotárt, aki jelentéstevő volt, megvitattuk ezt a témát, és tudja ön is, hogy a tanácssal nagyon eltérnek a véleményeink. És remélem, hogy az egyeztetés során november végéig le, ezt le kell zárnunk ugyanis, tehát nincs már sok időnk, tehát remélem, hogy a bizottság az álláspontunkat képviseli majd, és júliusban ön már azt mondta, hogy létezik majd egy jelentés. Akkor hagyj ö, ö, idézzem. Ön azt mondta, hogy valamikor novemberben. Hát ez a vége a végértető eljárásnak, ez az utolsó határidő, úgyhogy remélem biztos úr, hogy a szolgálatai, a szolgálata kicsit felgyorsítja majd a munka végzését, hiszen most már itt az ideje, hogy egy olyan politikát jelöljön ki, amely sikert érhet el a tanácsnál, és ön a parlament álláspontjával kapcsolatban semmit sem mondott a moratóriumról más biztosok, a kollégái lopiznak az Európai Parlamentben nálunk, és azt mondják, á, moratórium, ez nagyon rossz, csak kereskedelmi háború lesz a vége, csak banánháborúba torkollik majd ez is. Önnek mi a vélemény erről? Más kolléga pedig azt mondja, nincs is közegészségügyi probléma ezzel kapcsolatban. Ezt szeretném elhinni, de inkább az EFSA véleményét venném figyelembe, akik azt mondják, hogy ugyan még problémák nem merültek fel, de ami a tudományos adatokat illeti, arra, hogy ártalmatlanok ezek az élelmiszerek, nincs tudományos bizonyíték. Szeretném megvárni az állásfoglalását, mielőtt én, én valami, hogy elkötelezném magam. Köszönöm szépen. A ö, konzervatív és reform a frakció nevében Bocsakovszki úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A ma esti vita egyeteműen azt mutatja, hogy a klónozással kapcsolatos jogszabályok megalkotása nagyon nehéz lesz. Amikor az élelmiszeripari új technológiákról beszélünk, akkor gyakorlatilag úgy ugrunk bele egy medencébe, hogy nem igazán tudjuk, hogy milyen mély a víz. Nincsenek tudományos adatok, amelyek megfelelőek lennének. Vannak elképzeléseink, de nem tudjuk elképzelni a hosszú távú következményeit az új technológiáknak az élelmiszerek előállításában. Nem tudjuk, hogyan hatnak majd a biodiverzitásra, egyáltalán a fajok közötti egyensúlyra, illetve az emberi egészségre, akárcsak az állatok egészségére. Ugyanis a klónozás nem föltétlenül jó az, ember, az állatok egészségét illetően, ugyanis ezek az állatok szenvednek, és ezért óvatosan kell eljárnunk. Óvatosan kell eljárnunk, hogy ne kockáztassunk. Én szerintem még továbbra is be kell tiltanunk ezeket a termékeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Igen. Köszönöm szépen. Májusban én már a félelmeimnek hangot adtam, hogy klónozott állatokból származó hús bekerülhet az élelmiszerláncba, akkor elbagatelizálták ezt a kérdést. Július 7-én a parlament és mi itt az európai állampolgárokat képviseljük, tehát az Európai Parlament azon az állásponton volt, hogy a klónozott állatokból származó termékeket be kell tiltani. De az állampolgárok nem tudják beazonosítani az ilyen termékeket, amikor az asztalukra kerül. Belekerült az élelmiszerláncba, a biztos úr pedig semmit sem mondott arról, hogy ezt hogy lehet megakadályozni. Vagy legalábbis én nem hallottam. Most meg arra kell várnunk, hogy novemberben mond valamit. Nekem már elegem van ebből a várakozásból. Úgyhogy lenne egy kérdésem. Ön nem hagyja majd, remélem, hogy Dekucht biztos úr nyomást gyakoroljon önre, aki azt mondta, hogy ez az USA-val, Brazíliával és Argentinával kereskedelmi háborúhoz vezethet, ha a tilalmat bevezetjük. Hát én inkább háborúra szavazok, mint ö, olyan ö, eljárásra, ahol vér folyik. A klónozás, származó élelmiszertermékek nem etikusak, gyakran az állatok holtan születnek, vagy le kell őket mészárolni azért, mert fejlődési hibákkal jönnek világra. Egy moratóriumot kértünk a klónozott termékekre, és Degüst biztos urat is szeretném arra kérni, hogy ne kövessen mindig az USA-t és a biotechnikai ipart. A biztosnak az Európai Unió érdekeit és az állampolgárok érdekeit kell képviselnie, és nem kell, hogy kormányok utasításait fogadja el, illetve olyanokét, akik nem is az Európai Unióban élnek. Most már oda jutottunk, hogy az Unió csak azért, mert fél a VTO-tól, a VTO fenyegetéseitől, ezért a háttérbe szorítja az állampolgárok érdekeit. Ha ez így történik, akkor sajnálatosnak tartom azt. Köszönöm. Demokrácia! Köszönöm szépen. Másfél percben Enyu képviselő következik. Elnök úr, nagyon örülök, mert azt hittem, hogy csak egy percem van. Itt most át, ellentmondó vélemények vannak, ugyanúgy, mint a növények esetében. Bár vannak tesztek, amelyeknek sikeres eredményük volt, de nem igazán tudjuk, hogy hosszú távon milyen eredményeket hoznak, és ezt nem tudjuk nyilván jogszabályokba se ültetni. A kormányok az egyes tagállamokban kellene, hogy döntsenek ez a fejlemény csak hosszú évek után alakult ki, amikor is nem történt semmi a különböző EU intézményekben. Nem meglepő, hogy a jelenlegi EU törvény egyáltalán nem tudja, hogy mit tegyen akkor most a kereskedelmi felhasználás terén a klónozott állatok területén nyilván még nagyobb lesz a kavarodás, hogyha további szabályokat hozunk. Vannak olyan tagállamok, amelyek más és más kultúrával rendelkeznek, és nem tudják eldönteni, hogy engedjék-e a kereskedelmi használatát az ilyen termékeknek. Vannak olyanok, ahol teljes mértékű szabadságot élvez a címkézés például. Ezekben az országokban lesznek lehetőségek majd a gazdáknak. Köszönöm. Kritos! Köszönöm szépen. A következő Két percben Dodds asszony. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, üdvözlöm azt a nyilatkozatát, amelyet ma este tett ebben a kérdésben. Ahogy George Lyon is utalt rá, több olyan kérdést érint mindez Nagy-Britanniában, mely a klónozott állatok leszármazottaiból származó termékek piacra vitelét illeti. Azt, hogy konzisztens módon értelmeznék a bizottság iránymutatását, illetve hogy ezt másképp értem ezt a brit élelmiszerhatóság, mint mások, nagyon nagy zavart keltett. És ez a termelők, ennek a termelők itták meg a levét, és általában ő, sérült az élelmiszerkel kapcsolatos biztonságba vetett hit is. A klónozott államok leszármazó származó élelmiszerek az új élelmiszer szabályozás területén értelmezi a brit hatóság, mint más tagállamokban, nem ezt teszik a hatóságok. Ez nem fenntartható és nem konzisztens álláspont. Fontos, hogy a Food Standards Agency, a brit ö, ö, hatóság és a bizottság tárgyaljon ez esetben, ez a termelők és a fogyasztók érdeke is. Hogy a klónozott állatok tekintetében mit tekinthető újszerű élelmiszernek, ezt világosan meg kell határozni. Egységes megközelítést kell alkalmazni Európa szerte, mi több Európán túl is, harmadik országból való importált termék esetében is. A brit ellenmondó értelmezést fel kell függeszteni. Az élelmiszerekben és azok forrásaiban és biztonságából vetett bizalom a fogyasztók részéről alapvető fontosságú. Ezt meg kell őriznünk, ezt kell szolgálja ez a megoldás. Köszönöm szépen, Dóczasszony. Most pedig a hozzászólók listája három percre. Schnellhardt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr. A nyári szünetben amikor az új típusú élelmiszerekre vonatkozó szabályokról van szó, akkor úgy döntöttünk, hogy a klónozók állatokból származó hús nem veszük be ebbe a szabályzásba, hanem létrehozunk egy új jogi keretet. Én örülök neki, hogy a biztos úr már ma is tesz javaslatokat. Én úgy gondolom, hogy a mai vita nagyon jó alap a várható novemberi jogi szabályzáshoz, és ezért nagyon fontos, hogy itt ma mi párbeszédet folytassunk. Tudjuk, és többen is mondták, hogy szorít az idő nagyon. Például legalább 150 fajta tehén fajt tenyésztenek az USA-ban, amely klónozott. Azt is láttuk, hogy Nagy-Britániában is problémák merültek fel, de szeretnék arra emlékeztetni, hogy akkoriban miért kértük, hogy külön szabályzást hozzunk létre. Először is azt mondtuk, hogy nem egyértelmű, hogy a klónozott hús az egészségtelene hiszen csak összehasonlító tanulmányok születtek a nem klónozott és a klónozott állatokból származó húsról, de valós tudományos bizonyítékot még nem kaptunk, erre még várunk. Ezen kívül van egy másik aspektus is, az etika és az állatvédelem. Biztos úr, nem helyes, hogy a Lisszaboni szerződés keretében nem válaszolt erre, hiszen az állatvédelem ide tartozik. Hogyha az állatok állandóan veszélyben vannak, hogyha ezt veszélynek ítéljük, akkor be kell tiltani ezt a hús előállítást. Ezt szükségesnek tartom. De, hogyha már lesz jogszabály, a mai vita azt mutatja, hogy nem tudjuk bebizonyítani, hogy károsak-e az ilyen termékek. Menjenek el egy szupermarketbe, és nézzék meg, hogy a húsokat hogyan címkézik. Hát azt se tudhatják, hogy ez igaz-e. Ha ráírják a címkére, hogy klónozott állat húsából származik, ahhoz kell egy olyan regiszter, hogy visszakövethető legyen a láncolat, hogy honnan érkezett. Mindent vissza lehet követni egészen az eredetig tehát igen, is be lehet bizonyítani, vissza lehet követni, hogy egy hús klónozott állatból származott, vagy sem. Azt mondják már, hogy egy ember eltűnhet, de egy állat nem, mert már minden lépést regisztrálunk. Tehát vannak tudományos adatok ezt illetően, de jobban nyomon kell követnünk ezt a folyamatot a fogyasztókig. De ne felejtsék el, az állatvédelem kérdése nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen, Snerhárt úr. Most kettő percben Mekeven asszony kapszott. Lali biztos úr. Nem tudom, hogy meg tudnál pontosan mondani, hogy mit akarnak novemberben elénk terjeszteni, mert egy jelentésről beszélt, itt hallottuk, hogy vannak hiányosságok a jogszabályokban, mert a gazdák lehetetlen helyzetbe kerültek, mert egyáltalán nem világos az, hogy tulajdonképpen a jelenlegi jogszabályok mit is jelentenek. Úgyhogy nem tudom, mi lesz novemberben, és hogyha új javaslatokkal állnak is elő, akkor legalább másfél évbe telik majd az, hogy új jogszabály szülesen. Úgyhogy először is szeretném tudni, hogy akkor most mi a helyzet. Azt javasolnám, hogy legyen moratórium olyan élelmiszeripari termékekre, amelyek klónozott állatoktól származnak. Szeretném elmondani még egyszer, is Sterhardt úr is mondott. Azt mondta, hogy morális kérdésekről nem beszélhetünk a jogszabályok alkotása során. Ez nem így van. A Lisszaboni szerződés során is azt mondtuk, hogy minden egyes EU politikának figyelembe kell venni az állatjólétet. Nem tudom, olvasta-e a jelentést, ami az etikáról szól, akik esetleg nem tudják, hogy miről van szó. Egy csoportot hozott létre Barózó elnök úr, amely az EU politikák etikai kérdését vizsgálja. Ez egyetemen azt mutatja, hogy igenis nagyon sokat foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a klónozott állatok sokat szenvednek, további tanulmányokra van szükség az ilyen téren, a másik pedig a biodiverzitás, amit meg szeretnék említeni. Hogyha hallottak olyan állatoktól, amelyek ugyanabból a klónozott családból származnak, azt mondják, hogy ez óriási probléma a keresztezés szempontjából, mert az élelmiszer láncban igenis sebezhető pontokat jelentenek. E, ezen kívül egyre több lesz a fús, húsfogyasztás is, ami igen komoly környezetvédelmi következményekkel jár. A bizottság saját etikai bizottsága azt állapította meg, hogy további vitára van szükség, mégpedig a közvélemény szempontjából is, mielőtt ilyenre sor kerülne. Szükség van biztos úr erre a vitára, nem szabad a farmerek, a gazdákat ilyen lehetetlen helyzetbe hozni, legyen világos a törvény, erre még legalább két-három évre van szükség, ezért most legyen moratórium, legyen megfelelő vita és megfelelő jogszabály. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mekeben asszony. Következőben Hajszling úr kap szót három percben. Ja, komisár! Biztos úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, csodálkoztam a szavain, mikor azt mondotta, úgy tett, mintha nem történt volna semmi. Az Európai Parlament tudjuk júliusban egyértelműen állás foglalt, moratóriumot követelt. Nem igaz az, hogy nem történt volna semmi. Tehát és erre aztán nem lépett semmit a bizottság, nem született jogalkotási javaslat. Májusban én is kérdéssel éltem, feltéve, hogy hány klónzott állat van forgalomban, a minden kérdésem azt mondta, hogy nem tudom, nem tudjuk megmondani, nincs rá adat. Fogalmunk sincs róla, mondotta a bizottság. Ugye nem tudjuk, mi történik, miközben úgy csinálunk, mintha mindig várhatnánk a novemberi jelentésükre. Ez bizony nem elég. Követeltünk már válaszokat, nem történt semmi. Az sem helytáll, amit Lány úr mondott. A parlament világosan felszólalt a második generációs állatokra vonatkozó moratórium mellett is. Ez sem lehet tagadni világosan látunk, hogy ez is problémát jelent, mert minden tanulmány arra mutal, hogy ez a technológia még nem eléggé tesztelt, nincsenek még hosszú távú vizsgálatokból származó adatok, és pontosan nem értjük még mi történik, miközben azt is látunk el, hogy az Európai Uniós állatvédelmi jogok súlyosan sérülnek a klónozás révén, hiszen az állatok csak egy százaléke éli túl ezt a beavatkozást, és ez feltétlenül sérti a, az állatjogokat. A kockázatokat is látnunk kell, egy nem kiérlelt technológiáról, technikáról van szó, és nem elégséges a kísérleti adatok összességesen az értékeléshez. Nem lehet el, elzárnunk ezeket az adatokat, vagy ezeket a tényeket a közvélemény elől. A közvélemény nem várja a, a klónozott húst a piacon, hanem sokkal inkább kritikus módon bírálva áll hozzá ez a lehetőséghez. Legalábbis az én választóim körében ezt érzékelem. Nagyon körültekintően kell a témával foglalkoznunk. Új technológiára van szó, nem arról van szó, hogy minden új technológiát meg kell ragadnunk, mert az előrehaladás az feltétlenül jót hoz, hanem mindent értékelnünk kell ezeket a lépéseket bár hiszünk a, a haladásban, meg a kutatásban, ez a hitünk szilárd, de azért mindig vizsgáljuk meg, hogy a megfelelő úton haladunk-e, a gazdák és a, fel, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést meg. Szerintem most nem ezt tesszük. Egy moratóriumot kéne bevezetnünk. A skóciai esetes azt mutatja, rámutat arra, hogy a bizottság mennyire kevéssé cselekvőképes adott helyzetekben nem tett semmit, ott sem. És azt is láttunk kell, hogy az Európai Unióban a hormonok alkalmazás ellen is nagyon világosan felléptünk. Ezt a pláláspontokat tartottuk is, és szerintem más helyzetekben is, ha a kockázat lehetősége felmerül, ugyanilyen szilárdan tudjuk tartani álláspontokat, és ezt érvényesítenünk is kell. Pászka képviselő következik. Köszönöm szépen a szót. Biztos úr, az Európai Parlament már megvitatta 2008. szeptemberében ezt a kérdést. Az eredmény pedig az volt, hogy elfogadtunk egy állásfoglalást, amelynek az volt a célja, hogy teljes mértékben tiltsuk be az állatklónozást, illetve a klónozott állatok importját is. Az állásfoglalás azon aggályokon alapult, amelyeket nagyon sok európai szakember fogalmazott meg az egészségügyi kockázatok miatt. Ugyanis a klónozás nagyon sok problémát vet fel, a klónozott állatok ö, fiatalkorukban ö, nagy számban hullanak el, és ö, az állatjóléti ö, világszervezet ö, szerint csak 6%-a klónozott embrióknak eredményez egészséges kifejlett állatokat, amelyek nem pusztulnak el. Gyakorlatilag a klónozott állat genetikailag annyi idős, mint az eredeti állat, úgyhogy ha 7 éves állatból klónoztak egy embriót, akkor már 7 évesen születik gyakorlatilag, és ez óriási problémákat vet fel, nem csak az jólét terén, hanem a fogyasztók bizalma terén is. Bár az amerikai élelmiszer hatóság azt állítja, hogy a klónozott állatokból származó élelmiszerbeli termékek ugyanolyan megbízhatóak, mint a hagyományosan ö, nevelt állatokból származók. Szerintem bölcs dolog lenne, biztos úr, hogyha a piacot nem föltétlenül nyitnák meg az ilyen termékek előtt, és nem tennénk ki a fogyasztókat ilyen kockázatoknak. Köszönöm, köszönöm szépen, Pászka úr. Most pedig Műlcer úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétségtelen, hogy látszik, hogy a klónozott állatokból származó húsnak az állelmiszer láncalában való beengedése veszélyes az emberre, hiszen sokkal inkább kitettebbek a betegségeknek. A termékeket be kell tiltani, de nem csak a klónozott állatokra, hanem az ivadékaikból származó termékekre is. Nem szabad itt az állat jólét érveivel érvelni. Nagyon fontos inkább az, hogy a fogyasztók, amikor húst vásárolnak, akkor mindenképpen tudják, hogy honnan származik ez a hús. Lehetőséget kell adni nekik, hogy úgy döntessenek, hogy nem veszik meg ezt a hústerméket. Mindenek előtt az a fontos, hogy a fogyasztó érdekeit szolgáljuk. Nagy-Britániában bekerült az élelmiszerláncolatba ilyen hús. Ez valószínűleg egy kivételes eset, és valószínűleg nem fogyasztanak az európai állampolgár klónozott állatból származó húst. Köszönöm szépen, Mölcer úr. Most pedig Sommer asszonyi a szó három perce. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, én a zöld géntechnikát támogatom, de a klónozás az valami teljesen más, ezt nem lehet összehasonlítani, ez állatkínzás. Sokan elmondták, és én is részt vettem a nyári szünet elletti vitában, hogy csak a klónozott állatok ivadékainak egy része, vagy a klónozott állatok nagyon kis része életképes, fejlődési rendellenességek kell születnek, immungyengeségben szervednek, ez azt jelenti, hogy szenvednek, és nagyon fájdalmas halált halnak. Azt mondjuk, hogy az állatvédelmet támogatjuk, de ugyanakkor ilyen technológiát támogatunk. Nem, nem akarjuk, és júliusban már eldöntöttük, hogy klónozott húst nem akarunk. És ez következetes is. Igen, tudjuk, hogy a klónozott állatokból származó termékek valószínűleg nem károsak az emberi egészségre. Én tényleg úgy gondolom, hogy alkalmasak emberi táplálkozásra. Ám ugyanakkor van éppen elég hagyományos módszerrel termelt hús, miért kell az ilyen klónozott termékeket piacra dobni? Teljesen szükségtelen, figyelembe véve azt is, hogy állatkínzással jár együtt. Egyébként az állampolgárok sem akarják ezt, nem akarják ezeket a termékeket. Mi sem akarjuk. Nincs olyan érv, amely mellette szólna ennek a döntésnek. Úgyhogy egészen egyértelmű szabályozást akarunk a klónozott állatokra és az ivadikaikra. Tilalmat akarok tilalmat akarok a klónozott állatokból származó termékekre az Európai Unióban, és azt hiszem, hogy ezt be lehet vezetni. És egyébként ezt az importra is ki kell terjeszteni. Nem lehet az, hogy valahogy a hátsó kapun a fel nem címkézett húst becsempészük Európában, mint ahogy a Skóciában történt. És egyébként nem lehet visszakövetni minden húst. Például a disznóhús esetében ez nem lehetséges, nem úgy, mint a marhahús esetében. Alapvetően én azt gondolom, hogy igen, ez egy elvi kérdés, egy etikai kérdés. Más kollégák is mondták már, hogy igen, az etikai aspektussal is foglalkoznunk kell. És akkor természetesen az állatvédelem kérdése is felmerül. A tapasztalat azt mutatja, én egyébként állattenyésztő vagyok, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a reprodukciós technikák, amint funkcionálnak az állattenyésztésben, ezeket aztán átvették a gén technológiára is. Tehát az a kérdés, hogy ezt a klón technikát a közeljövőben az emberek tenyésztésén, reprodukálásán is át akarjuk venni? Én ezt nem akarom. És nem akarok egy ö, szervet klónozásból szerezni a jövőben, még akkor is, ha az életemet mentheti meg a jövőben. Egyébként nem hiszem, hogy ez egy túlzott horrorvízió a közeli jövőben. Igenis lehetséges ez, ha most a klónozást megengedjük. Úgyhogy tilalomra szükség van, nem csak az állatklónozásra, hanem az ivadékaikból származó hústermékek forgalmazására is. És nem kell mindent másolnunk, amit az USA bevezet, még akkor is a transatlanti barátaink. Köszönöm. Somer

Grosztát asszonyi a szó három percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A ma esti vita nagyon jól rámutat arra, hogy mennyire kényes kérdésről van szó. Nem olyan régen beszéltünk már erről, ma este is beszélünk erről, és majd akkor is fogunk beszélni róla, hogyha majd a biztos úr a kommunikációt elénk tárja ebben a témában. De amikor ilyen kényes kérdésről van szó, azt hiszem, hogy nagyon szigorúan kell megközelítenünk ezeket a kérdéseket, amelyek olyan termékekre vonatkoznak, amelyek klónozott állatokból származnak az élelmiszerláncban. Nagyon sokat hallottam az egészségi kockázatokról, és szeretném, hogyha ma az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményén alapoznánk a véleményünket, amely szerint ma semmi nem mutat arra, hogy a klónozott állatokból származó, vagy azok ö, utódjaiból származó ö, termékek kockázatot jelentének akár a környezetre, akár ránk ö, a hagyományos állatokkal szemben. Ezért tehát óvatosan kell eljárnunk. Óvatosan, úgyhogy ne foglaljunk állást rendszeresen egyik vagy másik ö, oldalon, mielőtt minden tudományos adattal nem rendelkezünk. Először is olyan álláspontot kell ö, kialakítanunk, amely nem végleges egy olyan kérdésben, amely rendkívül összetett. Látható ez a vita alapján is, úgyhogy érdemes lenne ezt alaposan kivesézni, különös tekintettel a nemzetközi kereskedelem szabályaira. Mert Biztos úr, önnek igaza van abban, amikor azt mondja, hogy ö, Európa azt kockáztatja meg, hogy ki kerül ebből a körből. Nálunk hagyományos az állam, állattenyésztés, ami nyilván elegendő, de mi történik akkor, amikor majd a gazdák esetleg az Egyesült Államokból importálnak majd olyan alap reprodukciós termékeket, amelyek például esetleg klónozott állatokból származnak. Nyilván mindezt a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet törvénynek megfelelően kell intéznünk, de ugyanakkor a nem tisztességes versenyt is el kell kerülnünk. Végezetül a gazdáink kerülnek nehéz helyzetbe, és egyetértek kollégáimmal, amikor azt mondják, hogy nyilván a fogyasztók nem szeretnének ö, ilyen állati termékeket fogyasztani. Semmi kétségem ö, Dali ö, biztos úr ö, szándékait illetően. Nyilván választ kíván adni a számtalan kérdésre. Én már előzetesen is bizalmat helyezek abba, amit Dali biztos úr mondott, mert nyilván a jelentésben tudnia kell az európai fogyasztónak, hogy mit teszik, és szükség van a nyomant követhetőségre is. De először is szigorúan meg kell vizsgálnunk a helyzetet, megfelelő válaszokat kell adnunk az állatimportra, a klónozott állatok vonatkozásában, mielőtt bekerülnek az élelmiszerláncba. Úgyhogy először is várom Dali biztos úr kommunikációját novemberben. Köszönöm szépen. Köszönöm, Krosztát asszony. Következő hozzászóló Sárbú asszony két percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nemrégiben hallottam azt, hogy azok a termékek, amelyek klónozott állatokból származnak, beléptek az európai élelmiszerláncba. Az Európai Parlament több alkalommal kinyilvánította, hogy ezeket az élelmiszereket tiltani kell az európai piacról ki kell tiltani, környezetvédelmi és egészségügyi szempontból is. Egységes, erős álláspont alakult ki ez, ez irányban az új élelmiszer szabályozás körül forgó vitában. Az EFSA és az Európai Etikai Munkacsoport által felsorolt érvek arra mutatnak, hogy súlyos kockázatokat vet fel a, a klónozott állatokból készült termékek, meg a leszármazottakból készült termékek is ezt jelentik. Ugyanakkor az ilyen jellegű hús importja elképesztő hatása lehet, mert hogy a fajok sokféleségét is sértheti, valamint a járványoknak is jobban kitettek az ilyen állatállományok, és az élelmiszerbiztonsági szempontokat is felvet. A kereskedelmi szabályokkal kapcsolatos érveket már meghallgattuk, meg a WTO-val kapcsolatos érveket. Azt mondták nekünk, hogy nem tilthatjuk be ezen, nem tudhatjuk ki ezen élelmiszereket az európai piacokról, ha csak nem sértjük meg az európai kereskedelmi szabály, a világ kereskedelmi szabályokat. Ezzel ellentétben korábban születtek olyan döntések, hogy bizonyos termékeket kitatottunk a, a piacokról, amennyiben azok veszélyesnek minősültek, vagy a fogyasztók félrevezetését jelentették. Én értelemben lehetőségünk van egy ilyen tiltást bevezetni, és a WTO szabályok is figyelembe kell vegyék az etikai és környezetvédelmi szempontokat. Ehhez kell ragaszkodnunk. Nagyon súlyos érvek vannak tehát a klónozott állatokból származó élelmiszerek ellen. Ezek eszemben pedig nincs semmiféle kézzelfogható előny, amelyet ezek az élelmiszerek hordoznának. A bizottság tehát ennek fényében nagyon konkrét megoldást kellene, hogy kidolgozzon erre a problémára, mely figyelembe veszi a parlament véleményét is, mert hogy ez a ház képviseli az európai polgárokat. Nem szabad kísérleteznünk az európaiak érdek, ö, egészségével, sem a környezettel. Köszönöm szépen. Szárbu asszony, most pedig három percet Delvo asszony. Merci. Köszönöm szépen. Biztos úr, én szeretném mondani, hogy én mit gondolok. Egyrészt mi, európaiak, nagyobb átláthatóságot akarunk a fogyasztók számára, be akarjuk vezetni az állati hústermékek nyomon követhetőségét, szigorú szabályokat írunk elő a gazdák számára, hogy garantáljuk a, a származását és minőségét az élelmiszeripari termékeknek és ugyanakkor a fogyasztó azt eszik, amit eszik, és nem tudja, hogy klónozott állatból származik, és Belgiumban már a harmadik generációt meg is kóstoltuk. Most, hogy mi a helyzet a klónozott termékekkel? Milyen nyomon követhetőségből beszélünk? Hadd vicceljek egy kicsit. Ami engem illet személy szerint, például a bœuf bourguignon, eh, amit eh, genetikailag eh, modifikáltak, hát ezt azért nem enném meg, köszönöm szépen. De vannak, akik nem választhatnak. Úgyhogy nem tudom, az a legelterjedtebb európai vélemény, mert az Euróbarométer is ezt mutatja, hogy az európai állampolgárok ellenzik mindezt. Úgyhogy az első érv ez, mert egyrészt nem lehet nagyobb felelősséget várni a fogyasztóktól, hogy jobban tudják azt, hogy mit esznek, másrészt viszont nem hallani vagy nem akarni meghalni, hogy nem akarnak klónozott terméket. A második érv ére, egészségügyi jellegű, mert nem tudjuk, hogy mi a helyzet ezzel. Nem tudjuk, hogy milyen a második generációs klónozott hús, de azt se tudjuk, hogy a tej milyen. Úgyhogy az óvatosság elve szerintem alkalmazandó. Harmadik és utolsó érv az etika az erkölcsi kérdések, amelyek felvetődnek, ön is említette, ott van az állatvédelmi kérdések területe. Ma például úgy szavazott a parlament, hogy korlátozzuk az állati kísérlet, az állatkísérleteket, hogy ne legyen annyi szenvedés az állatok körében, de aki klónozást mond, az állati szenvedést is mond. 2008. júliusában olyan szakmai vélemény született, hogy igenis a klónozás jelentősen megváltoztatja, mégpedig eléggé komoly következményekkel, sokszor végzetes következményekkel az állatok helyzetét. Megkeven asszony erkölcsi okokra hivatkozott. Aztán ott van a diversifikáció, ennek ö, ö, felvetésével ö, támogatják a klónozást, de nem így van ez, pontosan fordított a hatása, mert nagyon kis számú állatfajt használnak az állattenyésztés terén. Ott van például a paradicsomok esete, több mint tíz fajta tűnt el, a 7 millióból csak 150 található most a kereskedelemben, és nagymértékben genetikailag módosított fajtákról van szó. Úgyhogy ezt akarjuk? Hát ezt a kérdést kell feltenni magunknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig másfél percre. Arsenis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, valóban nem emlékszem, hogy egyetlen vita esetében is ilyen egyöntetű véleményt képviselt volna ez a ház. Miért? Egyszerűen azért, mert az állampolgárok is teljes mértékben egyetértenek. Egyhangú a véleményük, ellenzik a klónozott termékeket. Ön és a kollégák is a VTO-ról beszélt. Ez egy olyan téma, amiről már nagyon sokszor beszéltünk. Ez egy politikai kérdés. A bizottságnak az a feladata, és a jogászaiknak is, hogy hogyan kerülhetnék ki a VTO moratóriumát, hogy ne legyenek ilyen problémáink. Mert tényleg el kell most már döntenünk, mi fontos, a VTO vagy a Lisszaboni szerződés. A Lisszaboni szerződés előírja az elővigyázatosság elveit, ami azt mondja, ha nem tudunk eleget, ha nem tudjuk a tudományos statisztikai adatokat, hogy egy termék milyen az európai piacon, akkor azt betolt, akkor azt betiltjuk. Ez vonatkozik a klónozott termékekre is. Moratóriumra szükség van, mert mindenki egyetért, biztos úr, hogy nem játszhatunk az európai állampolgárok egészségével. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig a spontán hozzászólások jönnek, Arzenis úr hozzászólása után. Kelly úr az első a sorban. Személyes szerint én nem vagyok meggyőzve arról, hogy morális, szükséges, biztonságos és követhető volna-e a klónozott állatokból származó termék. Hogy szükséges-e, hát Évek óta az extenzív és nem az intenzív termelést támogatjuk, állattenyésztést, és igyekeztük, így mondani, igyekeztük az állomány növekedést elérni. Ahogy Zomer asszony mondotta, ha morálisan elfogadható az állatok klónzása, előbb-utóbb elfogadható lesz morálisan az is, hogy embereket klónoznak épp elég ostoba ember szaladgál a világban, nem kell még gyakat csinálni. A biztonság tekintetében is egyetértek az előttem szólóba. Hogyan lehet jelen pillanatban biztosítani azt, vagy garantálni azt, hogy hosszú távon egészséges volna a klonzott hús fogyasztása. És végül a nyomonkövetés. Az Európai Unióban nagy eredményeket értünk el, az élelmiszert a, a, az istálótól az asztalig tudtuk ö, követni. Angolul a clone to the home, tehát a klontól a, a házig való ö, követés volna a cél. Szerintem ez nem cél, nem teszik könnyebbé az életünket. Senyora, köst- Köszönöm, Kelly úr. Keszting asszony. Tisztelt biztos úr! Nagy-Britanniában megtörtént, hogy a klónozott hús a szupermarketek polcaira került. Ez rögtön elbizonytalanította a fogyasztókat, másrésztről viszont mindenki változkodni kezdett. A brit élelmiszerügyi hatóság kötelezte a tenyésztőket, hogy bejelentsék az ilyen eseteket. Európában nem fordultak elő eddig ilyen esetek, és csak klónozott állatokra vonatkozik a tiltás, hanem az ivadékokra. Pont az élelmiszerek esetében nagyon fontosak az elővigyázatosság elve. Nem csak az etikai elvekről van szó itt, hanem arról, hogy nincs szükség klónozott húsra. Nagyon nagyok a vélemény eltérések, pontosan ezért nagyon fontos az, hogy a fogyasztókat védje, és a termesztőket, a termelőket is, és egyértelmű lépéseket tegyen. Köszönöm szépen, Köztinger asszony. Egy percben Kalembach képviselő kap szót. Tisztelt elnök úr, biztos úr! A politikának szüksége van a tudományos adatokra a politikai döntések alapjaként. Ám számomra úgy tűnik, hogy politikai felelősséget kell vállalnunk, anélkül, hogy tudományos döntések lehetővé tennék, mégis meg kell tegyük. Szerintem nem a technikailag lehetséges kell végrehajtanom, nem erre kértek fel a szavazóim, hanem az ő érdekeiket kell képviseljem, és ők túlzott hatalmas többséggel az én választókörzetemben, csak úgy, mint az egész Európában nem akarnak klónzott húst az asztalokon látni. A tojás esetében is elmondható ez, és a hústermékek esetében is, a klónozott állatokból készült hústermékek esetében is, vagy akár a második generációs állatok esetében is fel kell lépnünk. Az etika és az állatvédelem már most is világosan rámutat ezek negatív voltára. Az emberi egészségügyi szempontok hosszabb távon jelentkezhetnek is, jelentkezhetnek majd. Világos nemet kell mondanunk a klónozott hústermékekre ezek alapján. Kálmár, tiene la palabra por un minuto el señor Köszönöm. Egy úr. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. A magas normák az élelmiszer előállítás területén biztosítja, hogy jó minőségű termékeket fogyaszthassanak a fogyasztók. És bár vannak kutatási adatok, amelyek azt mutatják, hogy a klónozott húsnak a minősége nem különbözik a hagyományosan előállított hús minőségétől, mégis úgy tűnik, hogy az ilyen új előállítási módszerek alkalmazása problémákat okozhat a jövőben. Szükségünk van a klónozásra? Hiszen már rendelkezésre állnak a gazdálkodásban a nagyon modern technológiák. A fogyasztók és a tenyésztők számára is egyformán fontos, hogy legyenek jogi keretek, amelyek nem hatnak károsan a versenyképességre. De a morális kérdéseket is figyelembe kell vennünk, ezek felmerülnek, és, figyele, és föl is merülnek majd, amikor klónozós húst sütünk. Köszönöm szépen, Kalinowski, most pedig Ia úr egy percre. Köszönöm, elnök úr. Négy szempont alapján is tagadnom kell a klónozott hús létjogosultságát. Először is a klónozott állatokból származó hús a lakosság élelmezésére nem kívánatos Európában. Ez igaz a leszármazottak húsára is. Másrészt egészségügyi kockázatot jelent szerintem a klónozott hús hosszú távon, harmadsorban az állatok klónozását illetően nyilvánvaló, hogy ezek egészsége is károsodik. Negyedsorban a legfontosabb tény, hogy az állatok klónozása élelmiszeripari szempontból, etikai szempontból elutasítandó. Ez a, ezért kell elutasítanunk a klónozott hústermékek forgalmazását, illetve a klónozott hús behozatalára vonatkozóan ellenőrző rendszereket kell bevezetnünk, és ha meg is engedjük, mindenképpen pontosan címkézni kell, hogy klónozott hústermékről van szó. Köszönöm szépen, Nihár úr. Most pedig egy percben Ferejde úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, a klónozott állatokból származó termékek nem megengedett, nem azonosított, nem címkézett módon való bejutatása az láncba tényleg komoly aggály. Főleg azért, mert néhány héttel ezelőtt derült ki, hogy a parlamentnek az EU-ban be kellett tiltani az ilyen termékeket. Úgyhogy most az elv alkalmazására van szükség. Ezen a területen először is a közérdeket kell figyelembe vennünk, a közegészséget, a környezet és az állatok védelmét, azért, hogy védhessük az állatok jólétét. Ezeknek kell a legfontosabb érveknek lenniük a jövőben, hogyha engedélyezzük ezen termékek forgalmazását, akkor az átláthatóság ter elvét kell tiszteletbe tartanunk, informált választási lehetőséget biztosít a fogyasztóknak. Ma ez még nem így van. Hiszen ha genetikailag módosított részecskéket tartoz, tartalmaz élelmiszer esetében ez nem így van. Köszönöm. Köszönöm fel, úr. Most Szaborszka asszony szó egy percben. Um, Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, reggel nagy vitát folytattunk a tudományos célra felhasználandó állatokról, illetve a komoly betegségek felkutatására alkalmazott módszerekről. A legtöbb kolléga ellenzi az állatok kínzását, az állatok klónozását. Tudjuk, hogy a klónozás kínozza az állatokat, és hogy a kísérletek több mint 95%-a kudarcot val. Nagyon sok állat idő előtt elhull, mert fejlődési rendellenességgel születik. Zommer kolléganő is mondta, hogy ha az állatok klónozását megengedjük, azzal megnyitjuk az utat az emberek reproduktív klónozásához. Ez immorális. Talán néhányan meg akarják változtatni így a Lisszaboni szerződést? Biztos úr, az Európai Unió álláspontjának egyértelműenek kell lenni. Köszönöm, Zaborka asszony. Biztos úr, ősz lezárná a vitát? Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, nem lep meg, hogy ez a kérdés oly nagy figyelmet kapott, és széleskörű vitatárgya volt, és köszönöm mindannyiuknak, hogy kifejezték nézeteiket. Az egyes érvek, amelyek elhangzottak, jól mutatják, hogy fontos milyen átlátnunk ezt a kérdéskört, hogy megfelelően informált, arányos döntéseket hozzunk. Ahogy a nyitóbeszédemben mondottam, a bizottság terve az, hogy az év második felében egy átfogó jelentést készít a kulcsfontosságú elemekről, amelyek, adják, amelyek vita hátterét adják. Reméljük, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy világosabban lássuk ebben a bonyolult kérdéskörben, és az intézmény közi vita és eszmecsere alapja lehet ez a bizottsági anyag. Azt is hangsúlyoznám, hogy jelenlegi helyzet javítása csak akkor lehetséges, hogyha konszenzus jön létre az összes EU intézmény között. Ez a vita 2008. januárja óta folyik, és én is szeretném, hogyha előrelépnénk ebben a kérdésben, egy olyan gyakorlati kiutat találva, amely a következőkben is jó szolgál bennünket majd. Köszönöm szépen, biztos úr. hogy ilyen röviden válaszolt. Most pedig az utolsó napi rendi pontunk következik. Szóbeli kérdés a bizottság.